Otwieram posiedzenie. Megnyitom az ülést. Február 25-én meg, félbeszakított ülést folytatjuk, felfüggesztett ülést folytatjuk. Először is néhány megjegyzésem lenne. Az Európai Parlament ülésének megnyitója során sajnos megint csak az a feladat,